Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Köszönöm. Most pedig akkor mielőtt a szavazásra rátérnénk, két bejelenteni valóm van. A 47-es írásbeli nyilatkozat, amely több aláírást szerzett be, mint az egyszerű többség, éppen ezért a 123-as cikk értelmében ezt a nyilatkozatot elküldjük a címzetteinek, valamint megjelenik majd a jegyzőkönyvben is. Most pedig Milana úrnak adom meg a szót, aki a szerzője volt ennek az írásbeli nyilatkozatnak, őné a szót tessék signor presidente ringrazio i colleghi Arsenis, Patrao Neves, e Romeva e i loro assistenti. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, és köszönöm, hogy ennek a kezdeményezésnek, ezt a kezdeményezést sikerre juttatták támogatásukkal. Itt közjóról van szó, mert 500 millió embert érint ez a kérdés. Ennyi embert érint ugyanis az halászat és mezőgazdaság működése vagy nem működése. Az írásbeli nyilatkozat hátterében az áll, hogy a bizottságnak, az Európai Bizottságnak szerettük volna felvázolni azt az eljárást, amit mi követendőnek tartunk a halászattal, a halászokkal és a fogyasztókkal kapcsolatosan. A közös halászati politika reformja csak még egy ok hogy miért kéne megerősíteni a jelenlegi egy oldalú megközelítést és túlszabályozott megközelítést. Olyan helyzetben vagyunk, hogy ma már a technológia révén, hogy a kapacitás korlátlanul növelhető elvileg, a halászati kapacitás, de nyilván a környezetet meg kell védeni. Ugyanakkor nem csak a környezetről és a biodiverzitásról van szó, hanem a gazdasági fenntarthatóságról is, a halászok életének fenntarthatóságáról. Milana. Köszönöm Milena úrnak. Elmondom önöknek azt is, hogy az 52 per 2011-es írásbeli nyilatkozat